May I ask the people behind to take your seats? Kérek szépen mindenkit, hogy foglaljanak helyet. So I speak in German. I speak in German. Ich öffne unsere Sitzung. Ezennel megnyitom az ülésünket. Első napi rendi pont a napi rend elfogadása, gondolom, hogy mindenki számára elfogadható rend. Második pont az én közleményeim. Nagyon sok nyelvre nincsen tolmácsolás, de erre nincs is szükség. Azok, akik hollandul akarnak beszélni, azok felszólalhatnak hollandul, de hollandra nincsen fordítás. Na, hármas napi rendi pont, a meghallgatás. Nagyon örülünk, hogy ezt a meghallgatást ma megrendezhetjük, és a kollégák kérésére négy előadót hívtunk meg. Gottfried Wagner, a Nemzetközi Kulturális Politikai Projektek eh, felelőse az Osztrák Szövetségi Kulturális Minisztériumból. Üdvözöljük, Wagner úr! Előtte az Európai Kulturális Alap főtitkára, a European Cultural Foundation vezetője volt, és ő más kérdéssel, más munkával foglalkozott. Aztán Katinka Dietrich von Wering az Európai Kulturális Alap bordjának vezetője volt, aztán Paul Dujardin, a Palais de Beaux-Arts tehát a brüsszeli vozár, magyarul mondva e, vezetőjem. Köszönöm szépen, hogy eljött. Aztán a Finn intézet vezetője, a Finn nemzetközi intézet vezetője, dr. Teje Tillikainen, és itt van körünkben, üdvözlöm Önt, asszonyom. Ezen felül pedig Vladimir Zuha, a kulturális és médium igazgatóság igazgatója, aztán Koko, Maria Kokonen, aki az Európai Külszolgálat st, ö, stratégiai kommunikációs helyettő, helyettes vezetője, aztán a Karolina Ciliszka, a Európai az a miniszterek tanácsát képviseli ő a lengyel elnökség nevében. Most miért tartjuk ezt a meghallgatást? Minden bizonyal tudják, hogy két évvel ezelőtt tartottunk egy meghallgatást ahova meghívtunk egy szervezetet, aki ma nincs itt jelen. Ez az Ajnik. Az Ajnik nagyon nagy szerepet játszik a kulturális külkapcsolatok területén. Nem megkerültük az Ajnikot, hanem egész egyszerűen már ezen a területen dolgozik, ajnékos munkatár ismerősünk, ezért nem hívtuk meg újra, ráadásul egyszer már járt nálunk, ma pedig másoktól szerettük volna hallani, hogy eh, hogyan dolgoznak a kultúra területén. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, miért gondolkozunk a kultúra és a kül kapcsolatokról? Nos, a kultúrának nagy szerepet kell játszania, vagy legalábbis kellene játszania, hiszen a kultúra meghatározza, hogyan látjuk a világot. A kultúra hozzájárul az interkulturális párbeszédhez, és mindenhol ahol kulturális párbeszéddel rendelkezünk, hozzájárul a kulturális párbeszéd a stabilitás, a béke és a fejlődés továbbviteléhez, ezen felül pedig a demokratikus értékeket erősíti az emberi jogokat, a megbékélést a népek és nemzetek között, és a társadalmi szerepvállalást. Egyébként a dél-kelet-európában a, a megbékélés különösen nagyon fontos, és a kultúra támogatja a civil társadalmat. Ezen felül pedig, és egy-két kollégám számára, akik nem a kulturális szakbizottságban ülnek, nagyon fontos lesz az is, hogy a gazdasági fejlődés támad, előbbre viszi a kultúra. Hogyan érhetjük hát el ezeket a célokat? A meglévő hálózatokat, amelyek Beispiel die EUNIC unterstützen. Das sind die Kulturinstitute. Meglévő hálózatokat, mint az EUNICot például támogatnunk kell, vagy a Goethe Intézet, a British Council és a többit is mondhatnám. Azután az UNESCO 2005-ös megállapodás aláíróiként az Európai Uniós tagállamai elkötelezte magát a kulturális sokszínűséget kül kapcsolatainak központi elemévé <coughs> arra, tehát, hogy ezzé teszi. Nagyon szép magasztos szavak ezek, amelyeket alá is írtunk, de a kérdés az, hogy a gyakorlatban valóságá válik-e a szép program. Egy állásfoglalást is elfogadtunk a kül, az EU külpolitikájának külpolitika, kulturális dimenzióiról. Sáke asszony fogadta el ezt um, az állásfoglalást, illetve ő volt a jelentéstevője. És ebben arra utaltunk, hogy minden intézmény feladata, hogy egy közös EU stratégiát dolgozzanak ki az EU kulturális külkapcsolatai tekintetében. Nos, a mai meghallgatásunk e kidolgozási folyamatnak egy fontos építőeleme, mondhatni legója. Nos, a meghallgatást a következőképpen szervezzük meg. A négy szakértő egyenként 10-10 percet szólal fel, hat fel, jön föl, ezután pedig a kollégákat kérjük meg, hogy fejezzék ki véleményüket, gondolataikat, utána pedig a szakértők egyenként 5-5 percben válaszolhatnak, ezután pedig megadjuk a bizottságnak, a tanácsnak és a tanácsnak a szót. Még van itt egy technikai észrevétel, mint hogy az az ülésünk épp olyan, mint a többi ülésünk az egész házban és az egész eh, nagyvilágban látható az ülésünk. Ugye bizony foghíjasak az üléssorok, és mindig, mindig elmondom, hogy eh, webstreamingen vagyunk, a webben látható az ülésünk, és Őszintén szólva, volna itt mit tanulni, mondom a hiányzó kollégáknak, meg azon kívül nem baj, hogyha látnak is a választóink a választókerületben, de hát hiányosak, foghíjasak a sorok. Balról jobbra haladunk, és kérem szépen, hogy nyomják meg a mikrofon bekapcsoló gombját, így a kamera egyből önöket veszi föl, és utána pedig beszéljenek. Megadom az első szakértőnök a szót, ez pedig nem más, mint Gottfried Wagner. Tiéd a szó, Gottfried. Bármely nyelven beszélhetsz, Gottfried. Yeah, no. Thank you very much. Uh, um... Köszönöm szépen, Doris Pák elnök asszony, tisztelt uh, szakbizottsági tagok, külön köszönetet szeretnék mondani az előadónak, aki ezen fontos jelentés előadója, készítője. A civil társadalom nevében szeretnék felszólalni, bár most Bécsben a Kulturális Minisztériumban dolgozok, de hát ebben a speciális feladatomban is támogatnak engem. Van More Europe nevű civil kezdeményezést támogatunk. Ennek célja, hogy az európai külkapcsolatokba beilleszték a kultúrát. Technikai jellegű lesz a beszámolom, hiszen arról fogok beszámolni, hogy a parlamenti javaslat végrehajtása hogyan történik. Mindenesetre két tartalmi kérdéssel kezdeném. Az egyik. Európa versenyképességével foglalkozunk a kultúra területén is piaci aspektusból, kreatív ipari vállalkozások szempontjából foglalkoztatás teremtés munkahelyek szempontjából is. A kooperáció, az együttműködés a másik téma, hiszen a modern kulturális diplomácia, a meghallgatás, a párbeszéd, a világban a partnerek figyelembevétele áll a középpontjában. Amikor az Európai Unió külügyi politikát állít föl, e tekintetben még nem koherens a megközelítés. A kultúrát nem veszik megfelelően figyelembe. Hogyha megvizsgáljuk a szuperhatalmakat a múltban, a jelenben, illetve a feltörekvő gazdaságokat, akkor azonnal látni fogjuk a kultúra szereplét. Az Egyesült Államok rendkívül sikeresek a, voltak a diplomácia területén. Kína, mint egyik feltörekvő piac, néhány éven belül ezer és intézményük lesz, ma 300 ilyen világszintű intézményük van. Miért is fektetnek be ezek a hatalmak a kultúrába, és diplomáciába? Ez a másik téma. Most viszont a More Europe kezdeményezésről fogok részletesebben beszámolni. Úgy határozzuk meg magunkat, mint polgári civil kezdeményezés. Mi úgy gondoljuk, hogy Európa lényegileg egy polgári kezdeményezés, egy civil kezdeményezés. Nagyon paradox eh, ez, hogy More Europe egy ilyen időszakban, amikor rendkívüli problémák vannak. Igazából a bizalmat szeretnénk újra megszerezni az európai társadalmakban, európai intézményekben, és a külföld bizalmat is szeretnénk megszerezni. Vagyis a globális színpadon, a globalizálás folyamatában másképp kívánjuk meghatározni Európát. Úgy gondoljuk, hogy a More Europe azt jelenti, hogy jobban odafigyelünk a másikra, több legyen a befektetés az egész világon a párbeszédbe. Hölgyeim és uraim! Mindent tudnak a soft powerről, elkészítették a jelentést. Ez egy nagyon fontos jelentés, áll, helyzet megállapítást tartalmaz. A kérdés az, hogy a közeljövőre mire van szükség. Úgy gondoljuk, hogy ebben a folyamatban plusz erőfeszítésre van szükség. Ez a kultúra, területén, az Európai Parlament feladata is, a külügyi szolgáltatás, a nemzeti intézmények feladata is, de ami hiányzik, a polgárok hangja. Vannak olyan felmérések, amik egyértelműen mutatják, hogy az európai polgárokat érdekli az e- erősebb Európa, de interkulturális soft powerként kívánják ezt, vagy legalábbis a szakpolitikánk lényeges eleme kell, hogy legyen a jövőben ez a soft power vagyis a civil társadalmat is, civil szervezeteket is be kell vonni a szakpolitikai folyamatokba. Amit most készítenek, az egy új szakpolitika, ez abszolút újdonságokat tartalmaz. És arra van szükségünk, hogy meghallgassanak minket. Vannak jó példák, amiket fel tudunk mutatni, vannak bizonyítékaink. A következő években még inkább be kell, hogy bizonyítsuk, hogy mennyire fontos a kulturális de- ö, diplomácia Európa számára, és szeretnénk ezeket a tapasztalatokat önökkel megosztani kis csoport, de nagy a befolyása. Ez alapítvány, olyan, mint az Európai Kulturális Alapítvány, a Szab- Véleményszabadság Alapítvány, és partnerek vannak a civil társadalom területén, civil szervezetek területén, például a Viták Hálózata, és nagyon sok érdeket féle szeretnénk a kapcsolatot kialakítani. Ez nem egy új struktúra, ez egy projekt a nemzeti kulturális intézményeknek van egy hálózata, de mi úgy határozzuk meg magunkat, mint egy power group, aminek van egy egyetemű célja egy évre. Pontos célokat akarunk elérni. Néhány kulturális intézmény, amelynek nagy a tapasztalata a British Council, az Institut Français, és a német Goethe intézet, valamint a Dán Kulturális Intézet, hiszen jövőre a tanács elnökséget a Dánia veszi el. Tehát ezek az intézmények vállalnak részt a kezdeményezésben. Egy két dolgot akarnak megvalósítani. Eszmecseréket és vállalásokat. Vállalások itt azt jelenti, hogy tudjuk, hogy eszközökre van szükség tudjuk, hogy nem elég csak beszélni a külkapcsolatokról a kultúra területén, hanem végrehajtásra van szükség. Ez struktúrákat kell felépíteni, ezek a struktúrák koordinálják az erőfeszítéseket, több kohéziót valósítanak meg az európai különböző intézmények között, segít az önkéntes tagállami kulturális intézeti kezdeményezések koordinációjában alapokat egységesíteni tudja, és egy olyan stratégiát valósít meg, ami a meghallgatáson alapul. Ami most hiányzik, az a stratégia. Vannak már eszközök, persze már pénzbe kerültek, de még egy látható stratégia nem állt föl. És reméljük, hogy egy év múlvára egy koordináló struktúra föl fog állni, amely meghallgatja a tagállami civil társadalmakat. Nem ez, egy, ez nem egy ellenőrző testület kell, hogy legyen, hanem egy olyan csoport, ami segíti az intézmények munkáját a tagállamok területén, kis és nagyobb országokra is ez érvényes. Ez nagyon fontos, mert mindegyik országra oda akarunk figyelni. A vállalás azt is jelenti, hogy azokhoz beszélünk, azokkal beszélünk, akiknek a befolyása beszélünk, a médiákkal. A jövőbeni európai fővárosokkal fogunk egyeztetni. Új modern médiát használunk föl a szakpolitika megvalósítására a tagállamok külügyi szolgálatain keresztül is. Aztán a második, ez már a vita, az eszmecsere területe. Úgy gondolom, hogy senki nem tudja pontosan részletesen meghatározni, hogy ez hogy fog működni a jövőben. Tagállami szinten vannak sikeres eszközeink. Aztán vannak színházi találkozók, művészeti iskolák találkozói, ezek már léteznek. De mi lesz a végső közös erőfeszítés? Most ez egy tabú szó, amit használni fogok Európai Kultúra Háza a világban bizonyos helyeken? Vagy ezeket persze lehet támogatni, meg nem lehet. Aztán kulturális atasség, nagyon sokféle véleménye tekintetben, és még egyáltalán nem egyértelmű, hogy mi lenne a legbíztatóbb megközelítés. A bizottság most teszteli, illetve készíti a külügyi szolgálat segítségével ezt a kutra és diplomáciai feladatokat. A végső alakot az Unióban kell kialakítani. Ehhez például London, Berlin, Párizs, Kopenhága, Amsterdam és más helyszínekre van szükség, hogy helyben a döntéshozókkal, a médiával, az érdekelt civil társadalmakkal egyeztetve határozzuk ezt meg, és egy év múlva majd bejelentkezni fogok az eredményekkel. A december 8-án Brüsszelben lesz egy első találkozó, és azt követően néhány titkot majd már meg tudok osztani önökkel, azelőtt sajnos nem. Minden esetre az Európai Parlamenttel, Háke asszonyjal, az előadóval és a Kulturális Szakbizottság elnökével folyamatosan szeretnénk tartani a kapcsolatot, már csak azért is, hogy esetleg Brüsszelben, vagy esetleg máshol, ahol a vitákat folytatjuk, ott részt tudjanak venni a szakbizottsági tagok is. Tehát vállalás, vita, a végső cél, valamilyen koordináló struktúra, források, eszközök, kiegészítő jelleg nem ellenőrzésről van szó, nem egy új bürokratikus testületről, hanem egy egyértelmű stratégiáról, kulturális stratégiáról. Azt hiszem, hogy elhasználtam az időmet. Köszönöm szépen, Doris. Köszönöm, Gottfried. Ha freut sich sehr, dass es eine... Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ilyen segítséget kapunk kívülről, és ezzel talán jó következtetéseket vonhat le a jelentéstevőnk is. Most átadom Katarina Dietrich nek a szót az Európai Kulturális Alapítvány volt eh, eh, alapítvány eh, borgyának volt elnökének. Parancsoljon. hogy az EU külpolitikájának a kulturális összetevője erőteljesebb legyen azt kell közvetíteni a külvilág felé, hogy van egy komoly Európai Uniós kultúrál politika. Ennek az érmének két oldala van. Belül a kultúrák sokszínűsége a fontos, ez egy összetevője az EU egységesülő, egységesítő folyamatának kívül a külső tényező pedig a e, bizalmi építéssel kapcsolatos e, kulturális intézkedéseket kell hozni, hogy e, bemutassuk, hogy kulturálisan egységesülő Európa alakul közös értékek mentén. Azt kell bemutatni, hogy az Európai Unió nem fenyegetés a külvilág felé ennek alapján alakulhat ki az a stratégia, amiről már beszéltünk, koordinálni és karcsúsítani kell az EU külső fellépését és projektjeit, ami legalábbis eddig a fragmentált kulturális összetevőket illeti páneurópai jelentőségű európai projektek működnek a harmadik országokban, ezeket össze kell kötni a létező magán és közhálózatokkal, kulturális hálózatokkal, eszközök, források kellenek ehhez, de nem forradalmi változás ez, mert a legtöbb ilyen már létezik. Fontos lenne, hogy koordináljuk őket. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy stimuláljuk a munkát a küls, külszolgálaton belül a következő céllal. És egy-kettőt megemlítek. Fontos, hogy a más DG-kkel, főigazgatóságokkal a munkát szorosra fogják, így a bővítés, a külpolitika, a külső, a klíma politika területen is meg kell jeleníteni a kérdéseket. Ezen felül szeretnénk hallani is ezen találkozók eredményéről. azaz a találkozók eredményét láthatóvá kell tenni, mind a külső személyek, mind a, azok számára, akik pénzzel támogatják a tevékenységünket, a meglévő angol nyelvű websájton. Van is erre példa. Például van az Európa Földat Kultúr, Európa támogatja a kultúrát német weboldala, amely a harmadik államokkal való együttműködést támogatja, és a legjobb gyakorlatokat adja tovább. Egyébként ez eredetileg francia volt, aztán most németül van, de egy angol változatra volna szükség, tehát láthatóvá kell tehát tenni az eredményeket, és ez pedig a meglévő weboldal az Európai Kulturális Együttműködés Laboratóriumát is elérhetőbbé teszi. És így a harmadik államokkal való együttműködést is segíti. Ezek az szolgálatok koordinál természetűek, és ezek egy referencia keretet hoznak létre a támogatásra érdemes kulturális projektekről harmadik országban. Nagyon fontos tehát, hogy lássuk a legjobb gyakorlatokat, amelyek mindenhol ott vannak a világban, de sehol nem gyűjtik őket össze. Bizony nem könnyű e referencia keretet létrehozni, hiszen mindenhol egészen mások ezek a referenciák, de hogyha van száz vagy ötven példánk, egyből világossá válik a referencia keret természetem. A második része támogatás szükség van egy olyan alapra, amely a kisebb, pénzügyileg gyengébb EU tagokat is bevonja a harmadik államokkal való kulturális együttműködés projektjeibe, és egy pán-európai programba bevonja őket a nagy országok programjaiba. Ez pedig segíti a szolidaritás elvének érvényesülését Európán belül, és az külvilág fele is közvetíti ezt. Mindig a belső-külső dialektikus dinamikájára kell koncentrálni. Végezetül pedig a More Europe mozgalom, a több Európa mozgalomról szólék. Hiszen rendszeres eszmecserét folytatunk, úgyhogy brüsszeli koordinációs irodánk van, és ezzel akarjuk a jövendőbeli kulturális együttműködési projekteket támogatni a harmadik államokkal, és a legjobb gyakorlatokat támogatni. Hogyha megnyitják a weboldalt, akkor egy-két ilyen legjobb gyakorlatot már láthatnak, más legjobb gyakorlatok még nem ismertek. Aztán a képzésről is szólnék minden delegációban ki kellene nevezni eh, egy eh, személyt, aki a kulturális ügyekért felel, és ki kellene képezni őket. A harmadik országokban való EU delegációkról beszélek. Ez a munka, ez a kulturális eh, diplomata munka, vagy kiegészítő, vagy kizárólagos volna. A eh, a nemzeti kulturális intézetekkel is szorosabbra fűzhetnék ezek az emberek a kapcsolatot. Végezetül pedig az lobby tevékenységet is folytatni kell az EU azon testületeiben, amelyek a költségvetésről döntenek. A törvények előkészítése, valamint az pénzalapok felosztása során. Ugye a kiigazítási alapra hivatkozok, mint emlékeztetőre. Mint mondottam, ez sem nem forradalmi, sem nem új, amiről beszélek. A kollégákkal méreható kutatást folytattam a e kérdésről, arról tehát, hogy hogyan lehetne az EU külpolitikájában megerősítette megjeleníteni a kulturális komponást. Három nagy tanulmányt is képített, készítettünk. Ez németül is angolul férhető hozzá. Sajnos ebből csak egy példány maradt meg, elkapkodták, mint a forró zsemét ez a másik kettő pedig szintén komoly és alapos kutatáson alapszik, és az eredmény az volt, hogy sem a releváns közszereplők, az Európai Unió minden országáról beszélek, sem a magánhálózatok nem volnának képesek egy ilyen koordinált európai külpolitikát kialakítani, akkor majd komplementer jelleggel bír, és megerősíti a nemzeti, regionális és kulturális együttműködést a tagok között. Köszönöm szépen. Vielen, vielen Dank. Köszönjük szépen, nagyon informatív volt ez az előadás, és fontos inspirációval gazdagodtunk. Nem minden volt teljesen új, amiről beszél, de nem baj, hogyha megismerjük. Most pedig Dujardin úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Monsieur Bozár, szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a szakbizottság tagjainak is, hogy meghívtak kollégám Frederik Müzer felelőse annak az eredeti megközelítésnek, amit a Bozár meghonosított európai érdekek mentén. Láthatják itt a történelmi jelentőségét a mi intézményünknek. Az utolsó közintézmény, amely még a kancellária, miniszterelnökség alá tartozik, jelentős kulturális projekt ez azóta, hogy a második világháború után létrejött, azzal az elképzeléssel, hogy sose legyen többet háború, illetve hogy milyen fontos a polgári társadalom létrehozása. 250 partnerünk van a világban, a 60-as évektől kezdve az európai közösségen belül sok bilaterális projektet alakítottunk ki, illetve az Ázám csúcson Ázsiával, illetve Afrikával is együttműködünk. Olyan kulturális platform jött létre, ami lehetővé teszi a megerősített együttműködést a belga európai hatóságok, illetve a többi ország hatóságai között egyfajta kulturális diplomácia keretében. Különösen az új Lisszaboni szerződés alapján tudtuk továbbfejleszteni ezt a már létező projektet. Fontos dokumentumok, az UNESCO egyezmény, az Európai parlament állásfoglalása, a külső fellépés kulturális aspektusáról, különböző kulturális együttműködések vannak, Media Mundus, AKC, keleti partnerség, illetve 2009-től egy új Euromed partnerség előkészítése, ami azonban nem fejeződött be azóta sem. 2007 óta több mint 200 millió eurót szántak harmadik országokkal való kulturális együttműködésre az Európai Unió részéről. 200 millió euró azonban nem elegendő, és folyamatosan próbáljuk a magas politikai szinteken e, ezt az összeget megemelni. Olyan világban élünk, ami egyre inkább inter és multikulturális, egyre több a migrációs áramlás, egyre többet találkoznak az emberek, egyre fontosabb a kultúra, egyre fontosabb a művészeti központok szerepe, amilyen a bozár, és nagyon fontos a különböző közösségek között a kreatív szektoron keresztül megtalálni az utat. Fontos a harmadik országokkal, a másfajta kultúrákkal kapcsolatban lenni, egymást megérteni, hidakat verni. A globalizált világban a kultúra egyfajta soft eszköze a diplomációnak, a kultúrán keresztül lehet a legjobban az elképzeléseinket kifejezésre juttatni. A kulturális diplomácia nélkülözhetetlen az alapértékek kifejezésre juttatásában látható itt Solanas úrtól vettem egy idézetet, ami nagyon releváns ebből a szempontból. Az Európai Unió nem tud mindent egyedül megtenni, elnök asszony a kulturális szerepvállalók kapukat tudnak megnyitni harmadik országokban a tapasztalataiknak köszönhetően. Például idézném a Visiona Afrikán projektet. A zene, a színház, a művészeti központok, nagykövetség szerepet játszhatnak a kulturális együttműködés az Európai Unió képét is alakíthatja a világban, és ez az image már is jelen van az európai kultúra nagyköveteinek jó a sajtója a világban. Jó, hogyha Európát a kulturális struktúráin keresztül tudjuk megmutatni. Nagyon komoly együttműködési program működik a Bozár részéről Egyiptommal. 2012 és 2014 között szeretnénk ösztönözni az interkulturális párbeszédet, eh, rámutatva, hogy milyen fontos a 21. században és a történelemben a eh, művészeti eh, kapcsolódás kulturális örökség, civil társadalom, kommunikáció, cultural industries. Ezekkel a témákkal fogunk foglalkozni. Már az arab forradalom előtt megkezdődött az együttműködés. Szeretnénk, hogyha megváltozna a piramis és teve image, ami Egyiptomról a múltban kialakult. A kultúra, a különböző korokban a tolerancia a kölcsönös megértés pillére volt, a földközi tengeri térségben ezt is szeretnénk kifejezésre juttatni. Az Egyiptommal való együttműködés a válság időszakában nagyon fontos lehetőséget jelent eh, az együttműködés lehetőségeinek megtalálására lenne néhány ajánlásunk is európai kulturális külpolitikai stratégiát kell létrehozni, a harmadik országokkal való kulturális együttműködést integrálni kell az Európai Bizottság szakpolitikáiba, illetve az Eston területbe több együttműködésre van szükség a harmadik országokkal, az összes szerepvállaló részéről. Az Európai Unió delegációi, a nemzeti nagykövetségek, a civil társadalmi hálózatok és kulturális központok nagyobb szerepet kell, hogy játszanak. Az Európai Uniónak jobban kell támogatni a harmadik országok kulturális vállalkozásait, a kulturális központokat például, és fontos lenne a kulturális nagyköveti tevékenység legyen szó a kulturális örökségről, az előadó művészetekről, a civil szervezetekről, például a nő helye Egyiptomban, Törökországban, stb. ilyen kulturális témák, a negyedik pedig a kommunikáció, eh, nyelvi aspektusok, eh, illetve eh, kulturális ipar. Szóval ezt az öt területet kellene fejleszteni, és ez lenne az öt ajánlásunk, amit az Európai Bizottságnak teszünk. Köszönöm szépen, köszönöm Düzserdán úr. Később fogunk erről beszélni. Most pedig Tajatilikáinen asszonynak oda maga szót a Finn Nemzetközi Kulturális Intézet részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt szakbizottsági képviselők! Úgy gondolom, hogy az előadó által készített jelentés nagyon átfogó, széleskörű, nyilvánvalóan egyetértek a kiinduló pontokkal, azt mondhatnánk a politikaibb kiinduló pontokkal, ha elolvassuk őket, arról van szó, hogy az Európai Unió nemzetközi identitását meg kellene erősíteni, erőteljesebb nemzetközi hitelt kell szerezni politikai és gazdasági szempontból egyaránt, és ahogy változik a világ, a többi nagy hatalom az Európai Unió körül soft hatalmat is alkalmazza nekünk, és az EU-nak is ezt kellene tennie. Ezek a kiinduló pontjai a megerősített kulturális összetevőnek a külső fellépésben, és ezt csak üdvözölhetjük. Ez egy átfogó jelentés, ezért én csak a hangsúlyokat szeretném jelezni, hogy számomra mit is jelent, a kulturális diplomácia milyen szerepet tölthet be. Igazi piaci értéke lehet a kulturális összetevőnek az Európai Unióban. Van egy európai modell ugyanis. Mit is jelent ez? az EU kliséi, ugye békés konfliktusrendezés, nemzetek felett álló jogalkotás és irányítás, illetve európai állampolgári öntudat. Ezek az integráció fontos politikai összetevői, és nagyon nagy a nemzetközi érdeklődés ezen aspektusok iránt. De vajon kihasználja-e az Európai Unió ezeket a kliséket, ezeket a politikai összetevőket? Szerintem nem, és ezért el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a külügyi fellépés kulturális aspektusaiban jobban támaszkodni erre. A jelentés a kulturálor, mint a békés nemzetközi fejlesztés eszközéről szól, ezért úgy gondolom, hogy az európai modell marketingje a kultúra révén megvalósulhatna. Milyen kulturális eszközöket használhatnánk fel? az EU belső integrációjához hogyan kötődik. Ez három eh, javaslatot szeretnék tenni. Először is úgy gondolom, hogy eh, oda kellene figyelnünk arra a lehetőségre, hogy a filmeket, dokumentumokat miként tudnánk arra felhasználni, hogy a közvélemény jobban megismerhesse az európai integráció történelmi időszakait, az európai integráció mögött meghúzódó politikai áramlatokat, a fő személyiségeket, az Európai Unión kívüli közvélemény sokkal tájékozottabb lehetne. Olvastam jelentéseket iskolai oktatásról, tanárcsereprogramokról, programokról, úgy gondolom, hogy oktatási segédanyagokra is gondolhatnánk az európai modell terjesztésével kapcsolatban. Az Európai Unión kívüli országok iskolái célozhatnánk meg esetleg ezzel. Üdvözlöm a jelentésnek erre vonatkozó részeit. Üdvözlöm az európai tanulmányok hálózatának kiterjesztését, a Sármane rendszer inkább a felsőoktatásra, a kutatásra vonatkozik, de jó az, hogyha az EON kívül is e, tudjuk terjeszteni az üzenetünket, ki kell egészíteni a létező rendszert. A think tankekhez az egyetemek világán kívülre is kapcsolódni kell. Az európai példát, a konfliktusok békés rendezésének európai példáját illetve az egyéb európai sajátosságokat terjeszteni kell, hiszen ezek egyedülállóak. Nem szeretném megismételni, amit már mondtam, csak hangsúlyoznám még egyszer a lényeget, hogy egy kicsit nagyobb hangsúlyt kaphatna az Európai Unió részéről az, hogy a kulturális diplomácia eh, milyen hasznos tud eh, lenni. Az előttem szólók is beszéltek már erről. Természetesen, amikor az új külügyi szolgálatra tekintünk, és az Európai Unió külső delegációira gondolunk, akkor kimondhatjuk, hogy megvannak a, az eszközök az üzenet terjesztésére és a kulturális diplomácia javítására. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Biztos, hogy lennének megjegyzések, de várjuk meg a következő előadást is. Van egy korábbi kollégánk, aki ebben a szakbizottságban ült együtt velem, most otthon végez kulturális munkát Ausztriában, úgyhogy üdvözlünk Krista, hiszen jelezted, hogy szeretnél részt venni ezen a meghallgatáson szakértőként majd szeretnénk meghallgatni a véleményedet. Sajnos eléggé korlátozott a hozzászólási lehetőség, de hát tudjuk, hogy mennyire jól végezted itt a munkádat. Otthon sokszor nem értik az emberek, hogy a kultúra mennyire fontos, még a képviselők életében is. Okay, so um, Ich muss erst noch jemand anderem das Wort geben oder ich darf jemand anderem das Wort geben. Und zwar. Még egy előadónk van a külügyi szolgálattól, Kokkonen, Maria Kokkonen asszony, tessék, öné a szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, mindenkit üdvözlök. Köszönöm szépen, hogy a külügyi szolgálatot meghívták erre a meghallgatásra. Hadd kezdjem avval, hogy üdvözlöm Sáke asszony jelentését, amit a szakbizottság nevében készített, és szeretném kifejezni, hogy mennyire elégedettek vagyunk a tekintetben, hogy az Európai Parlament aktívan foglalkozik ezzel a területtel. Tíz percem van, szeretném a külügyi szolgálat megközelítését felvázolni a külkapcsolatokban a kultúra szerepére, és ha az idő megengedi, akkor egy vagy két példát is majd szeretnék felhozni a konkrét munkára vonatkozóan, amit harmadik országban kulturális területen végzünk, ilyen tevékenység szeretnék bemutatni. Rendkívül fontos a szerepe a kultúrának a fejlesztési együttműködésben a szegénység visszaszorítás és a fenntartható fejlődésbe integráltan beilleszkedik. Integrált része a kultúrának az emberi vagy humánus fejlesztési területeken rendszeresen integráljuk az összes külügyi és fejlesztési politikába a kultúrát, és a kultúrához való hozzáférés támogatása prioritás képez nálunk. A nemzetközi kulturális együttműködés, főleg fejlődő országok esetén, az egyik legfontosabb pillére a külügyi tevékenységünknek. Amikor kultúráról beszélünk, szeretném hangsúlyozni, hogy a mi megközelítésünk az, hogy ez egy fontos aspektusa és a, a gazdasági fejlődésnek is, a demokrácia fejlődésének, emberi jogoknak, szabad véleményét aláírásnak is fontos része. A regionális programunk például a dél földközi tengeri területen, Euromed örökség például, az egyik példa erre. A kultúra értelmezését illesztjük azokhoz a vállalásokhoz, amelyeket nemzetközi szinten teszünk, például UNESCO egyezmény céljaival kapcsolatban. Az UNESCO egyezmény integrált része a közösségi víványoknak, és a fő kerete a mi harmadik országokkal kialakított együttműködésünknek. És az egyezmény ratifikációtól kezdve az EU egy sor kezdeményezést tett azért, hogy az egész világon ratifikálják ezt az egyezményt. Például politikai párbeszédek során harmadik országokkal, a regionális együttműködések területén is hangsúlyozzuk ez, új eszközöket alakítunk ki, és adhok tevékenységet is végzünk, amikor felhívjuk a figyelmet a ratifikációra. Elégedettek vagyunk a jelenlegi ratifikációs szinttel. Persze nagyok az elvárásaink a további ratifikáció tekintetében is. Az EU tagállamok továbbra is a kulturális referencia pillérjeként kezelik ezt a kormányzás területén. A végső cél természetesen, hogy szinte teljes legyen a lefedettség. Az egyezmény végrehajtása a középpontjában áll az Európai Kulturális Agendának. Kultúra legyen lényegi eleme a nemzetközi kapcsolatoknak, ez a cél. Fentartjuk a szakpolitikai párbeszédet egy sor harmadik országgal, és elvi szinten kezeljük azt, hogy az EU legyen proaktív a egyezmény ratifikáció területén politikai párbeszédet folytatunk, rendszeresen, szisztematikusan arra használjuk, hogy meggyőzzük a partnereinket a ratifikációról. Aztán a bizottság és a miniszterek közötti, illetve a feltörekvő országok esetében Kína, India, Mexikó, Brazília, mint partnerek esetén, és mindig felhívjuk a figyelmet erre és nem szabad elfeledkeznünk a nemzetközi megállapodásokban a kultúra szerepéről se. Tehát partnerségi, együttműködési és egyéb kereskedelmi megállapodásokban is szerepel, illetve a hosszú távú stratégiai megállapodásokban is mindig szerepel a kultúra. Konkrétan az UNESCO-val együttműködünk, technikai támogatási projekten dolgozunk, kulturális projektek fejlődő országokban. Ez az első EU-UNESCO közös technikai támogatási projekt. Próbáljuk megerősíteni a kultúra szerepét és hozzájárulását a fenntartható fejlődéshez. Konkrétan, hogyan is valósítjuk ezt meg? A meghallgatás előtt felhívtam a delegációnkat, 137 ilyen delegációnk van, és 50 ország példát kaptam, amikről nagyon szívesen beszámolok önöknek. Ahogy Dizsardan úr is tette, Egyiptomot említeném. So our delegation in Egypt, with its action, six mainly a kulturális különbözőség támogatása, a kulturális iparok támogatása akcióterveken keresztül történik. Ajánlatételi felhívásokon keresztül működik ez. ezer eurós a keret költségvetés terv. 2010 óta modern művészetekre koncentrálunk, ahol jelentős a szociális, gazdasági és kulturális fejlődési potenciája ennek a tevékenységnek. A kedvezményezetek között természetesen a tagállami kultúrintézetek vannak, Egyiptom esetében Goethe intézet, olasz kultúra intézete, francia, ausztrák Kultúrintézet, British Council és más tagállami szervezetek vesznek részt. Egy szélesebb köré, tehát EU tagállamok és kedvezményezett országok közötti együttműködésre, például a 2010-es irodalmi, Nemzetközi Irodalmi Fesztivál, és egy nagyon jó példa, az egyik legjobb példa, Európai Filmpanoráma, kulturális vállalkozók, intézmények, bizottság, európai tagállami szervezetek közötti együttműködésre példa ez. Az EU támogatja a meglévő tevékenységet, ami a fenntarthatósághoz hozzájárul. Például egy közös online platform, egy másik példa, ahol európai kulturális tevékenységet mutatunk be, tagállami tevékenység bemutatásáról van itt szó, amit európai szinten támogatnak. Az együttműködésen belül van egy kulturális diplomáciai dimenzió, hiszen az alappolitikai értékeket kívánjuk támogatni, például a szabad véleménynyilvánítás, kulturális különbözőség elfogadása, támogatása, kultúraközi párbeszéd. Szerettem volna jó példát adni, az orosz delegáció végzi ezt a tevékenységet, és egyébként az összeállított információkat nagyon szívesen átadom később írott formában. Egy órával ezelőtt Jerevánból kaptam a legutolsó ilyen pozitív példáról az információt. Köszönöm. Vielen Dank. So. Köszönöm szépen. Nos, a bizottság utoljára kapja meg a szót, meg is adom. Illetve nem most a kollégáknak adom meg a szót. Először Sáke asszony jelentkezett szólásra. Sáke asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy összehívta ezt a nagyon időszerű találkozót. Köszönöm a felszólalóknak a bevezetőt. Nos, ahogyan a kollégákkal dolgoztam -e jelentésen, a civil társadalomtól sok inputot kaptunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a civil társadalom és a mi szakbizottságunk ugyanazokat a prioritásokat határozza meg. A prioritásaink nem újak de én is úgy érzek, ahogyan a kollégák beszéltek erről. Remé, azt hiszem, hogy most a, mind a bizottság, mind a tanács külügyiért vagy külpolitikáért felelős szolgálataitól kell jönni a válasznak. Hollandiában sokat biciklizünk. És hogyha az ember bizony megáll a kerékpárral, akkor nem áll meg hanem felborul egész egyszerűen, és leesik a bringáról. Attól félek, hogy ez lesz az EU kulturális külszolgálatával is. A civil társadalom, az Európai Parlament, de Kína, a NATO, az USA egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak e ténynek, e területnek, mint uh, amit láttam, amik, hogy a külügyi szolgálat tulajdonítaná neki amíg együtt dolgoztam velük. Nos, azt hallottam a bevezetőkből, hogy az ambíció hiánya a lehetőségeinket korlátozza, és ez különösen igaz szomszédságpolitikánkban. Három kérdésem van. Azt szeretném tudni, hogy az Európai Külügyi Szolgálat a kulturális, a kultúra kérdését hogyan jeleníti meg a szervezetében, aztán közleményekkel, vagy pedig eh, szubstanciális politikai eh, jogszabálytervezetekkel akarja kezelni ezt a kérdést. Milyen lehetősége van a demokrácia támogatás programban a kultúrának, az Endowment for Democracy, és kérdezem, hogy a számítógépes szolgáltatások eh, és rendszerek milyen segítséget nyújthatnak a kultúra továbbadásában, hiszen a bizottság a demokrácia terjesztése projektjében az ICT, tehát a számítógépes és technológiákat helyzetbe akarja hozni, a kultúrában nem? Kérdezem. Aztán van még egy záró észrevételem. A takarékosság idejében nem szabad elfelejtenünk, hogy a hard power sokkal többe kerül, mint hogyha egy kicsit ezt kultúrára fordítunk, és bizony hosszú távon mindenképpen megtérül ez. Tehát ambíciózusabb és konkrétabb terveket szeretnék látni azok részéről, akik az EU külpolitikájában dolgoznak. Köszönöm a rejke. Trüppel asszony. Köszönöm a szakértők hozzászólását, és néhány kérdésem volna nekik. Kezdem a koncepcionális szinten az idióma, amelyről beszélünk, a soft power, a puha erő. Ez pedig azt jelenti, hogy beszélünk a softról és a powerről. Nos, hát Kína vagy az USA sokkal jobb abban, hogy a kultúrát soft power-ét tegye. Azért jobbak, mert sokkal inkább a power, az erő, hatalom aspektusára koncentrálnak, de hát ez nem lehet csak az európai megoldás. Ezért jobban kell látnunk, hogy hogyan értelmezzük mi a softot és a powert, ezért tehát világosan kell látni, hogy mit értünk a soft alatt, és mit értünk a power alatt. A puha és az erő szavak alatt. Így pedig visszatérek Dujardin úr egy idézetére, aki azt mondta, hogy az európai történelem során a soft power abban állt, hogy az emberek közötti tolerancia szellemét eh, előbbre vigyük. Ez volt az európai kultúra szép része, de hát voltak csúnya részek, az imperialista, nem egalitárius, nem toleráns kulturális időszakok és termékek, ezért tehát amikor a soft kultúra és a soft power, a puha, a lágy hatalom koncepciójáról beszélünk, világossá kell tenni, hogy hogyan értelmezünk a kultúrát. Mégpedig úgy, hogy ez inkluzív, demokratikus, integratív, máskülönben tévedünk, hiszen a kultúrára nem igaz ez. Nézzük meg a balkáni háborúkat, vagy a náci eh, rezsimet, vagy a németországi baloldali terrort, ezek mind kultúrára is hivatkoznak. Tehát a kultúrát eh, megfelelő koncepció alapján kell értelmeznünk. Azután, hogyha világosan értjük, hogy mit jelent a soft power, a lágy erő európai megközelítése, és békés megoldásokat keresünk a konfliktusok kezelésére, akkor el kell kerülnünk, hogy kioktatóak legyünk. Még akkor is, hogyha nagyon világosan értjük, vagy tudni véljük, hogy mi a demokratikus kultúra és a soft power, akkor is el kell ismernünk, hogy nagyon sok belső konfliktusunk, problémánk van de a terroristák, a náci gondolkozás, a marginalizáló hozzáállás, éppen ezért nem hiszem, hogy ki kellene oktatnunk harmadik államokat, sokkal inkább a belső problémáinkkal kell törődnünk, mondhatni, hogy a házunk táján kell először söprögetni az egalitárius kommunikáció során. Nem szabad, hogy másokat kioktatgassunk. Végezetül pedig számomra nagyon fontos, hogy a meglévő intézmények jobban működjenek együtt, és az Európai Külügyi Szolgálatnak éppen ezért nagyon fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkoznia kell. És nagyon fontos, hogy megértsék az Európai Külügyi Szolgálat munkatársai, hogy megértsék, hogy a kultúra, a külpolitika részét kell, hogy képezze. Já, tehát mindenképpen Ilyen módon kell megmutatnunk, hogy mit akarunk elérni. Köszönöm szépen, Santiago Fiszászó kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani az összes előadónak. Nagyon érdekes témákról számoltak be a számunkra. És az Európai Bizottság képviselőjének is köszönet. Azt kéne kimondanunk, hogy egyértelmű gazdasági válság idejét éljük, de kulturális területen az európai kultúra kiemelkedik, túlél, és ezt kellene mutatni a külvilág felé. Lenne egy kérdésem az előadókhoz. Mit gondolnak? Milyen kapcsolat kell, hogy éljen az intézmények, tehát nagyon sok tagállamnak vannak külföldi kulturális intézményei és a bizottság között, hiszen a bizottságnak új nagykövetei vannak. Úgy gondolom, az új követeknek az egyik legfontosabb missziója az kellene, hogy legyen, hogy egyrészt propagálja az európai kultúrát, másrészt felügyelje azt, elérje azt, hogy a tagállami kultúra maximálisan képviselőben legyen az adott államban, és a helyi lakosságot a lehető legfrissebb információkkal tájékoztassa, azért, hogy a helyi lakosság megismerhesse az összes kulturális kezdeményezést, ami Európában történik, hiszen ez lehetővé teszi azt, hogy hozzájáruljunk a kulturális idegenforgalomhoz is mindezt meg lehet vajon valósítani, és így ténylegesen föllépni kulturális területen. Szilvia Costa. Ehm, trovo una, la nostra un'audizione molto... Meghallgatás rendkívül érdekes és időszerű, hiszen most fogadta el az Európai Parlament a külügyi szolgálat kulturális politikájáról szóló állásfoglalását. Teljesen egyetértek azzal, hogy persze lehet, hogy tisztázni kellene a soft power jelentését, de én pozitívan közelítem ezt meg. Gyakran, ahol a diplomácia és a politika nem tud célt elérni, a kulturális szinten ezt sikerül megvalósítani. A kulturális kapcsolatoknak a nemzetközi együttműködésben mindig is az volt a szerepe, hogy sokszor elébe ment a politikai diplomáciának, illetve legitimá tette a politikai és egyéb kapcsolatokat. Trupek kolléga persze felhívta a figyelmet arra, hogy nem szabad hegemónia jellege föllépni, tehát úgy gondolom, hogy ugyanazokról az értékekről beszélünk. Nagyon érdekesek voltak az előadók, az előadások. Elnézést, hogy a háttal ülök nekik, de hát így van ez a terem berendezve. Nagyon fontos megértenünk, hogy ez a külügyi szolgálati kultúrdiplomácia hogyan lehet nem csak a az egyes tagállami kultúrpolitikával párhuzamos kultúrpolitika, hanem ahogy az elnök asszony is mondta, hogyan tudja megerősíteni ezt a szerepet. A bilaterális kapcsolatok, amelyek az egyes tagállami, illetve harmadik ország között léteznek, ezekhez képest is megerősítő jelleggel tudnak föllépni csatlakozom ahhoz a kérdéshez, hogy az egyes tagállami kulturális intézményekhez hogyan kapcsolódik a bizottsági képviselet munkája. Fontos, hogy pozitív legyen a hozzáállás a tagállamok részéről, és hogy ne merüljön fel az, hogy esetleg a tagállami kezdeményezésekhez képest egy magasabb szintű kezdeményezés történik a bizottság részéről. Hiszen egyébként a külügyi szolgálat csak párhuzamos diplomáciát végezne. Más hálózatokat is meg kellene erősíteni, például gondolok a földközi tengeri területre, aztán vannak létező hálózatok, amelyek az egyes tagállamokban nem tudnak partnerre találni. Például a Mediterrán Egyetemi Egyesület, az Európai Televíziós Egyesület, amelyek már kapcsolatot alakítottak ki harmadik országokkal de a közösségben, az Európai Unióban is esetleg katalizátor szerepet játszhatnának, és meg tudnák erősíteni az ezen országok kultúrás kapacitását a velünk fönnálló kapcsolatukban. Nem csak együttműködésre gondolok, hanem partnerségi kapcsolatokra is. A kérdésem az, hogy létezik-e szisztematikus megközelítés az egyes példákon túl arra vonatkozóan, hogy a harmadik országokkal kialakított kulturális partnerségeket hogyan lehet erősebbé tenni, és nem csak bilaterális kapcsolatokként működtetni. A Lisszaboni szerződés 87-es cikkében szerepel, hogy a összes szakpolitikában meg kell erősíteni a kulturális dimenziót. Ez horizontálisá teszi a kulturális szakpolitikát. Vagyis ez azt jelenti, hogy tudatában vagyunk az európai szakpolitikák kulturális hatásának, másrészt a harmadik tagállamok, harmadik országok esetében a kapcsolatokat gazdagabbá tudja tenni a kulturális aspektus. Végül A Bozár igazgatójának a prezentációja nagyon érdekes volt. Az a példa, amit bemutatott, nagyon érdekes a tekintetben, hogy hogyan lehet ezt nem csak tagállami, hanem Európai Uniós szintre emelni. Hogyan lehet bizonyos stratégiákat kialakítani egy országra vagy területekre koncentrálva, prioritásokat felállítva, és így ez a megközelítés holisztikus lenne, célokat állítana fel, és állandóvá tenni a két irányú kapcsolatot. Vagyis kölcsönös lenne a kapcsolat. Kérdésem, hogy stratégiai prioritások meghatározása már folyamatban van-e? Én a mediterrán területre gondolok elsősorban. A külügyi szolgálat és az uniós szinten végeze ilyen koordinációs tevékenységet, vagy terveze ilyet, és amit az állásfoglalásban kértünk, hogy legyen egy képviselő, vagy inkább egy megbízott, aki a szakpolitikákért felelős, az Európai Unió külügyi szolgálatában, minden delegációban. Kérdés, hogy ez már megvalósult-e, benne van-e a szervezeti felépítésében a külügyi szervezetnek, szolgálatnak, vagy még nem? Kollégén Kogen Hannibal. Um, három, hárman kértek még szót, Kogen Hannibal először. Thank you, Chair. Um... Hannibal asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony halatlanul összetett, komplex és semmiképpen sem egyszerű kérdésről van szó, hiszen roppant általános a kérdés. Köszönöm az előadóknak, akik segítettek abban, hogy jobban megértsük e jelenség hallatlan összetett és komplex voltát. Két dolog ütött szöget a fejemben. Az egyik a kultúra általános támogatásának kérdése, Bozár és mások teszik ezt, projekteket cserélgetnek és meg minden. És ugyanakkor beszélünk a kultúrának egy sokkal szélesebb értelmezhetőségéről, arról tulajdonképpen, hogy hogyan működik egy demokrácia, hogyan oldjuk meg a konfliktusokat békés úton, úgy, hogy a kultúrát zászlónkra tűzzük. Hát a e két dolog egymástól különböző bár mind a kettőt a kultúra címszó alatt emlegetjük. Az első mondjuk a tiszta kultúra, a másik pedig a dolgok végrehajtásának, céljaink elérésének kultúrált, politikailag kultúrált voltam. És ahogyan Kosztasszony is mondta, valamilyen stratégiát szeretnék látni, hogy hogyan lehet a két mesgén eljárni a meglévő hálózatok összekapcsolása, ezekből szinergiák kiváltása, ez mindenképpen kívánatos és vezető. De hogyha így járunk el, akkor a kulturális sokszínűséget nem szabad elfelejtenünk, és erről már volt szó. Nem szabad, hogy a nagy országok, a kis országok terhére terjeszék a kultúrájukat, bár ugye a British Council egy nagyon sikeres szervezet, de óvatosnak kell lennünk, hogy ne a mi kulturális elképzeléseinket kényszerítsük a többiekre, mert lehet, hogy kisebb országoknak nincs ilyen erős kulturális intézményrendszerük, diplomáciájuk. A másik vetülete a kérdésnek a politikai kultúra, vagy mondhatni a soft power, a lágy erő, a szelíd erő aspektusa. Nos, hát ez nagyon értékes, de nagyon nehéz valósággá váltani. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez a vita, és köszönöm szépen önöknek. Köszönöm szépen, Hannó Takula kap most szót. Köszönöm szépen, elnökasszony. Köszönöm. Nagyon érdekes hozzászólásokat hallottunk, különösen a bevezetők voltak érdekesek, de a kollégák is érdekes dolgokat mondtak reagálásképpen, és néhány kérdés is elhangzott. Hogyha az Európai Unióra gondolunk, úgy gondolom, hogy egy értékközösségről kell először is beszélnünk, a demokrácia értékei, szólásszabadság, és ebből, erről a platformról, erről az alapról kiindulni úgy gondolom, hogy jobban meg kell tanulnunk megtalálni azokat az alapelveket, amelyek közösek számunkra, és amelyekben minnyáján egyetértünk. Mert hogyha kívülről tekintenek Európára, elég problémás a dolog, kulturális szempontból is. Nagyon különböző napi rendek mentén működik Európa hogy arra gondolunk, hogy az UNESCO-ban nem régen Palesztináról egy szavazás zajlott le, ahol Európa nem, Európa tagállamai nem ugyanúgy szavaztak, gondoljunk a közös kulturális örökségünkhöz kötődő aspektusokra. Egyébként úgy tűnik nekem, hogy az Európai Unión belül a kulturális sokszínűséget jobban meg lehetne ismertetni az emberekkel földközi tengeri térségben eh, például eh, nem mindig eh, sikerült jól megismertetni a vallási különbözőséghez kötődő kulturális sokszínűséget. Nagyon fontos lenne az értékek promóciója, láthattuk az arab tavasz eseményei, de nagyon nagy kihívásaink vannak magunknak is ebben a régióban. Az emberi lény, az ember, az egyén koncepciója, fogalma és különbözik. Nagyon jó lenne, hogyha a kulturális realitást jobban megismerhetnék, és így a párbeszéd is jobban alakulhat. Vous êtes la dernière, et après c'est moi. Allez-y. Merci, euh, madame. Köszönöm, elnök asszony. Szívesen feltenném a kérdést a hozzászólóknak hogy hogyan lehet úgy kulturális diplomáciát megvalósítani, hogy csak a nagykövetség kivatalos álláspontja érvényesül, és gyakran beavatkozásnak érzékelik ezt a befogadó államok. Az állampolgárok miként vehetnek részt a kulturális fellépésben, és hogyan látják a decentralizált megközelítés lehetőségeit a kulturális együttműködésben? Köszönöm. Köszönöm szépen, én is föltennék egy némely kérdést. Egyrészt nagyon örülök, hogy Gottfried Wagner bejelentette, hogy a tényfeltáró misszió eredményekre vezet. Miért néz ilyen gonosz tekintettel rám Wagner úr? Nagyon örülök, Gottfried, hogy bejelentetted, hogy a fact-finding mission eredményekre, eredményre vezet majd, és ez biztos a kollégáknak is segít majd, hogy azon az úton haladjunk tovább, amelyen el megtettük az első lépéseket. Ezen felül úgy hiszem, hogy új utakat is keresnünk kell, és az a kérdés, hogy hogyan vonjuk be a civil társadalmat. Ez az egyik kérdés, de azok a szervezetek, akik ma itt vannak, Öm, gyakran állami szervezetek, ám az UNIK nem állami szervezet. Ezek olyan kulturális szakemberek, akik bár állami finanszírozásból élnek, de nem az a benyomásom, hogy a Göte intézetet Merkel asszony vezetné. Nem, távol legyen. Nos, ezek az intézmények valóban rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy szolgálati helyükön, külföldön bevonják a civil társadalmat. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy többen mondták, hogy az arab tavaszra um, figyelve mm, aktívabbnak kell lennünk a kultúra közvetítésében. Uh, igen, ez így van, de a demokrácia építő intézkedéseket a kultúra támogathatja és kísérhet is. Egyetértek Helga Trüppellel, nem szabad, hogy kioktassuk másokat. Hát az araboknak részint nagyobb ősibb kulturális hagyománya van, mint nekünk, minnyájunk. E, erre is építkezünk. Mit tegyünk tehát itt, nem csak itt, hanem Afrikában is, Kínában is, Ázsiában is, és Amerikában is. Mit tegyünk hát? Nem mást, mint hogy a saját európai történeteinket mesélgessük. Ugye Wim Wenders mindig ezt rója ránk feladatként, hogy a magunk történeteit mondjuk el. És ehhez van szükségünk többek között a filmre. Nem csak a dokumentumfilmekre, hanem a filmekre is. A filmek mesélik az európai történelmeket, történeteket. A DEFA, ugye Biszki kollégának mondom, a Defa a DEFA nagyon fontos Németországban, a német filmtámogatásban is. A filmmel foglalkozunk mi is az Európai Unióban, és ezért nagyon hálás vagyok a Goethe Intézetben, hogy a Lux Prize első két győztese további nyelv győztes filmjét a Goethe Intézet további nyelvekkel látta el, nyelveken látta el feliratokkal. Ugye a parlament a győztes filmet 22 nyelvre feliratozza, és most a Goethe intézet még további 9 nyelvre feliratozta. Most pedig remélem, hogy a belga és az e- kultúrintézet meg az Institut Française a mi általunk készített feliratozás mellett még ázsiai nyelvekre is feliratozza a Lux díj győztes filmjét, amely ugye francia film volt az idén, és így lehetőség van arra is, hogy a világ különböző pontjain megismerjenek bennünket, kultúránkat. Az biztos, hogy a világon mindenhol csodálnak bennünket kulturális sokszínűségünk okán, és ezt meg is kell mutatnunk. Aztán még valami. Hogy kiképezzük a kulturális diplomatát a nagykövetségen? Én itt nagyon óvatos és szerény volnék. Kellene valaki a mi európai delegációinkban, aki egész egyszerűen foglalkozik ezzel az ügyjel, vagy hogy új magyarul mondjuk, felvállalja a kultúra ügyét. Nem lehet mindenki egy nagy kulturális szakértő a, a nagykövetség munkatársai között. Tehát őket valamilyen módon ki kell képezni. És azt hiszem, hogy az önök szervezetei itt szerepet játszhatnak, szerepet játszhatnának, biztosítandó, hogy minden Európai Uniós delegációban üljön valaki, aki ért a kultúrához. És igyekszik eh, bevonni a helyi eh, szereplőket, eh, és így továbbadni a mi kultúránkat. Nagyon jó megközelítést hallottunk ma, nagyon tanulságos volt ez a meghallgatás. Mi több kimerem jelenteni, hogy megnyugtat, megnyugodva térhetünk haza. De Katinka azt mondta, hogy nem csak a, a kultúra harcosait, a kultúra hétköznapi munkásait, a kultúra kétkezi munkásait kell bevonnunk ebbe a munkába, hanem mindenkit, mindenkit a kultúrát ki kell vinnünk például az Európai Parlament minden szakbizottságát meg kell szólítanunk a kultúra ügyével, a külkereskedelmi szakbizottságot, a külügyi szakbizottságot, hogy adjanak egy kis pénzt. Másrészt érzékenyé kell őket tenni, hogy egy hatalmas lehetőség nyílik meg előttünk, előttük arra, hogy bennünket bevonjanak a munkájukba. Mi több, nagyon örülnék, hogyha maga az Európai Bizottság figyelhetne arra, hogy a zsamoni tanszékeket kibővítsék, kiterjesszék az egész világon. Miért nincsen? A Kajrói Egyetemen, vagy hát mit mondjak, hova gondoljak most, mondjuk a Torontói Egyetemen, vagy a bárhol, miért nincs zsammoné tanszék? Nagyszerű gondolat volna ezt, mindenképpen meg kellene valósítani. És még egy észrevételem van. Till Kájnán asszonynak, vagy Kokonen asszonynak, már nem is tudom melyiknek, azt mondta, hogy többet kell beszélnünk Európáról is. Tanítanunk kell az embereket Európára. Valóban, de az Európai Unióban magában is ez a probléma. Amiről ön beszélt, hogy a külvilágban beszéljünk Európáról. Nos, először mm, beszéljünk itthon, az iskoláinkban, a kulturális intézményeinkben Európáról. Először, tehát mea kulpázzunk egy kicsit, és aztán utána, ha elvégeztük a házi feladatunkat, akkor menjünk a külvilág felé, és mondjuk ott is, amit mondani akarunk. Ki jön most? Most pedig önök kapják meg a szót válaszadásképpen. Kezdjük Gottfrieddal. Tessék, Gottfried. Thank you very much for the... Köszönöm szépen a vitát. Három témát szeretnék hangsúlyozni. A kultúra nem egy ártatlan szó, és nagyon sok konfliktusnak kulturális az eredete, illetve instrumentalizálták sokszor a kultúrát. De pontosan ezért kell stratégiai figyelmet szánunk a kultúra jövőbeni használatára. Kulturális egy diplomáciai főiskolán tanítottam, ahol beszéltünk a soft powerről, és azt mondtam, nézzenek ki az ablakon, itt van egy gyönyörű épület, de még mindig romokban van, mert lebombázták. Tehát lehet, hogy a 99-es NATO támadás után kellene csak megkezdenünk a soft power használatát. Tíz évvel korábban mindenki tudta, hogy tenni kell valamit. nacionalista volt a megközelítés, és az Európai Unió nem volt sikeres. Aztán a megállapodás követően sem volt komoly a kútra is megközelítés. Most már vannak eszközök, úgyhogy én azt a következtetést vonom le ebből, hogy nem csak jó gyakorlatokra van szükségünk, persze ez az alapja mindennek. Nagyon örülök, hogy a külügyi szolgálat most már elkezdte begyűjteni a jó tapasztalatokat a delegációk szintjén de egy közös értelmezésre is szükségünk van. Melyek ezek az európai értékek? Hogyan lehet ezt megfeleltetni a belső és külső vitáinknak? Hogyan lehet elkerülni a, hipok, a képmutatást, a kettős standardot? Gyakoroljunk önkritikát, ez is része a mi európai értékeinknek. Egy másik megjegyzés arra vonatkozik, hogy a kultúra stratégiának van egy specifikus aspektusa. A kultúra az nem olyan, mint amikor nagy hidakat, közlekedési rendszereket, energiarendszereket építünk. A kultúra specifikus, még széles értelemben is. Ezért különböző eszközökre van szükség. Nagyon sok a, a tapasztalat létezik már megfelelő főigazgatóságon, és fontos az intézmények közötti párbeszéd a külügyi szolgálat és a főigazgatóság között azért, hogy megfelelő kulturális intézkedések szülessenek, főleg harmadik országokkal szemben, ahol nagy a nyomás. Két belarusz kolléga volt itt, és tudom, hogy a bizottságnak vannak céljai, de hogyha a belarusz szabad színházi társadalattal beszélnek, vagy az ottani művészekkel, akkor láthatják, hogy a szavunkat nem, nem jut el oda, ami a szavunk. Rugalmasabbaknak kellene lennünk, hogy jobb eredményeket érjünk el. Még egy utolsó kritikai megjegyzésem lenne. Teljesen egyetértek avval, hogy az civil társadalom, az állami szerepvállalók között el kell élnünk egy kritikus súlyt. De lenne egy érzelmi jellegű felhívásom is, hogyha csak a nemzeti érdeket felek közötti együttműködésre redukáljuk ezt a kérdést, akkor pontosan az európai dimenziót veszítjük el. Persze a tagállami szint az alap, védeni kell a diversifikációt, de szükség van egy közös stratégiára is, amiben mindannyian szerepet vállalunk. Hát az Európai Külügyi Szolgálat pont ezért kellene, hogy elkezdjen gondolkodni arra, arról, hogy politikusabb jellegű válaszokat adjon kulturális témákban. Köszönöm szépen. Katinka, tessék. Also my first point. Én is az első ponttal kezdeném, az ön első pontjával, az én első pontommal, hogy miért van szükség erre a soft power-re. Kínának a 300 kulturális intézete nem soft power-t jelent, hanem exportot. Az Európai Uniónak nem szabad ezt csinálni, nem exportálnunk kell a kultúrát és a művészeteket. Óriási a különbség a kettő között. Ugyanez a kérdés vetődik fel, hogy mit teszünk belül, megpróbáljuk ugye megérteni a különböző tagállamok hátterét, művészi kifejezési módjait, nyelveit, és szeretnénk a kül- külvilággal is párbeszédet létrehozni a megértés keretében. És nem csak Kínában, hanem az Egyesült Államokba is kell jutni, mert tudjuk, hogy ők ugye egész más intézményekkel működnek, exportálnak Európai Unió részéről, mi ne ezt tegyük. Aztán helyesen mondta ön, hogy nem minden zajlik jól. Van egy csomó páneurópai téma, például az a bevándorlás vagy a konfliktusok, illetve a sok nyelvűség, ami kevésbé konfliktusos, de azért nehézséget jelentő probléma. Egy csomó példát összegyűjtöttünk. Vannak országok, akiknek ugyanilyen problémái vannak. Például Dél-Afrikának jelenleg. És ez azt is jelenti, hogy ne egyszerűen meséljünk a többieknek, hanem hallgassuk meg a külvilág meséit is, hívjuk is meg őket, ne csak kimenjünk ő hozzájuk. Számomra ez nagyon fontos. Természetesen az egész mobilitási kérdésről beszélhetnék 10 percet. Ez az egész kifelé-befelé is irányuljon. A második dolog pragmatikusabb, amiről beszélni szeretnék. Érdekel engem a szervezési eh, formája ennek a dolognak, meddig jutottak, meddig lehet eljutni. Én nagyon pragmatikus ember vagyok, úgyhogy mindig felteszem ezt. Vannak-e eh, a különböző részlegeknél tervek, eh, vannak-e már beosztások, emberek, akik ezzel foglalkoznak. Hát a Doris Paktól is kérdezem, hogy van-e olyan szándék, hogy kiképezzék az embereket, akik az új delegációkon dolgoznak majd, Európa ugye filmfesztiválokat szervez, de hát ez nemzeti termékeknek az összegyűjtése, ez nem pán-európai témákra vonatkozik. Az összegyűjtés, a kumulálás nem ugyanaz, mint a, a páneurópai dolgok kifejezésre jutása ezek az emberek, akik ott dolgoznak, majd ugye nem ártatlanok, már van tapasztalatuk, de azért képezzük ki őket. Légy szíves, kapcsolt ki a mikrofonodat, Gyüzsárden úrnak adom meg a szót. Nagyon szép neve van. Igen, köszönöm. Korábban ruhákat árultunk Düzserden névem. Szeretnék a soft power kérdésére válaszolni. Tíz percben persze teljesen reménytelen ez. Peter Sododek nagyon jól mondta, hogy ezer év vallásháborúi után a protestánsok és a katolikusok között kezdi megérteni, hogy hogy néz neki a jövő Európája, és fontos a mittel Európa fogalma, hogy a németek, a közép-európaiak mit értenek rajta, a Bozár részéről. Én nagyon is egyetértek azzal, hogy mennyire sokszínű Európa, ugyanakkor személyesen azt mondanám, hogy annak alapján, amit a két válaszból hallottam, illetve hogy pillanatnyilag milyen illetékességi terület van, úgy tudom, hogy senki nem foglalkozik alapvetően ezzel a területtel, csak a sajtó felelősök. Tehát abszolút a nagykövetek jó szendéken múlik. Bízunk benne, hogy a bilaterális nagykövetek, akik most EU nagykövetté váltak, most nevezték ki őket a világ különböző posztjaira, multilaterálisan fogják ezt megvalósítani. Kicsit tartok tőle, hogy ugye hogyha az történik, ami Spanyolországban, hogy bejelentették, hogy nem lesz már e, egységes kulturális minisztérium, gazdasági minisztérium, a kulturális minisztérium, a, a külügyminisztérium nagyon jelentős dinamizmust jelentettek Európán kívül, a Cervantes intézetekkel. Most ezt az egészet összevonják, és lehet, hogy a kritikus tömeg fog hiányozni. Globálisan Kína valósága az egyik, amit említettünk, de van egy csomó más ország is, a BRIC országokról ne feledkezzünk meg ebben a vitában ugye ők fejlődő országok, nagy intézményekről beszélünk, ugye a legnagyobb országokban, emlékszem a brüsszeli csúcsra, Michel biztos szervezte meg az európai-afrikai államfőkkel, Kínáról, Indiáról, beszélünk, de Afrikával is együtt kell például működni kulturálisan, és kérik ezt, emlékszem, az Afrikai Unió főtitkára, vagy főbiztosa nagyon kérte, hogy ne strukturális, kulturális együttműködés zajoljék. tényleg nem exportra van szükség, de az is igaz, az is tény, hogy Kína, India, Brazília szeretne Európával együttműködni, és nem egyszerűen export-import keretében az Egyesült Államok tájékoztatási hivatala, Information Agency meghívott engem. Emlékszem, hogy a 70-es, 80-as években eh, volt itt egy eh, kulturális központjuk, tehát eh, meghívott engem ez az információs ügynökség, inkább propaganda jellegű tevékenységük volt. Azt szeretném mondani, hogy tudunk projektekkel működni, hogyha fel akarjuk kelteni a kínaiak érdeklődését, akkor éppen olyan jó kell, hogy legyen a megvalósítás Pekingben, mint itt. Ez azt jelenti, hogy a diplomatáknak is nagy empátiára van szükségük. A Nemzeti Galériába először tudtuk meghívni azokat a művészeket, akik nem voltak elfogadottak a Tiananmen téren. Hogyha mi megtehetjük, akkor más országok is megtehetjük. Láthattuk ezt a az Institut du Monde a Gulbenkian intézet, a Dervelt kulturális intézetei az elmúlt 10-20 évben ismerjük, hogy hogy működtek, hogyha geopolitikai régiókra összpontosítunk, akkor sokkal eh, multilaterálisabban kell fellépni. A Bozár ilyen eh, multilaterális, globális eh, platformot hoz létre a civil társadalommal kapcsolatban nem propaganda struktúrák vagyunk, tehát nagyon sok szerepelőt meg kell célozni, teljesen függetlenek vagyunk természetesen. És ami a Jean Monnet tanszéket illeti, például Kairóban, Nos, nincs ugyan Jean Monnet tanszék, de van amerikai eh, egyetem, 250 eh, ezer diák végzett ott, így lehet hidat eh, felállítani az oktatásban. Ezek a kapcsolatok Kínával is elképzelhetők, multidisciplináris különböző bizottságok közötti, például Füle tagállamok, földközi tengeri térség és mások is bevonhatók. Persze, még egy csomó mindenre reagálhattam volna. Igen, hát sosincs elég időm. Tirikánen asszony, tessék. Thank you, Mrs. Chairperson. Köszönöm, elnök asszony. Röviden szeretnék beszámolni a soft power koncepciójáról. Nagyon jó ez a vita, úgyhogy pontosan ismerni kell az elemeket. Van egy bizonyos koncepció, de a szoftver gyakorlására vonatkozóan nagyon sok eszköz létezik. Már utaltunk arra, hogy a Kína ezt hogy gyakorolja, az EU persze önkritikát kell, hogy gyakoroljon a szoftver eszközei tekintetében. Ez a kulcsfontosságú kérdés. Van egy másik előnye is az EU-nak, a demokratikus hagyományok és a kulturális hagyományok támogatása, fenntartása, ezt kellene terjeszteni Európának, úgyhogy jó alapokra tudunk építeni. A szoftver véleményem szerint egy másik előnyel is rendelkezik, de ez ugyanakkor hátrány is. Az előny, hogy nyitott a párbeszédre, mondjuk ha összehasonlítjuk másfajta hatalmakkal, de a hátrány az, hogy sokszor nem igazán látható. Láthatatlan és kritikusabb megközelítésre van szükség ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk, hogy ezt az hatalmat hol lehet gyakorolni. Nagyon hasznos a mai vita, és nagyra értékelem az összes hozzászólást. Föltették a kérdést, hogy milyen európai modellről beszéltem amikor elmondtam, hogy az EU szoftver egyik fókuszpontja lehetne ez, természetesen a kulturális diplomácia az igazi fókusz. Az EU pozitív tapasztalatát sikeres békés konfliktus megoldását próbálja propagálni, jogi rendszerét, polgársági, állampolgársági rendszerét de hát globális szinten szükség van erre, úgyhogy a regionális együttműködés, nemzetközi együttműködésben is hangsúlyozunk ezeket az erő, előnyöket, és mindig gondolkozunk azon, hogy az EU tapasztalata hol lehet hasznos. Úgyhogy az EU kulturális diplomáciájának ez az egyik politikai jellegű tartalma. Elnök, köszönöm. Duda úr, szeretett volna még valamit mondani? hogyha fél percben ezt meg tudja tenni, akkor szóljon csak hozzá. Csak szeretem volna ö, hozzászólni ehhez a mai vitához, de Frederick ö, volt az információforrás számomra. Azt szerettem volna elmondani, hogy minden technokrata, és elsősorban ezt magamra értem, hogy minden technokratát jobban be kell vonni, azokba a megbeszélésekről, amikor európai szinten gondolkodunk. Tudom, hogy vannak lobby csoportok, például december 8-án is majd jönnek a bozárba, de úgy gondolom, hogy a művészek, az értelmiség hatása és részvétele a jövőbeni vitában rendkívül fontos elnök, sőt, szükséges. Kökenen asszony, köszönöm szépen. Több téma merült föl, rövid leszek. Kezdem a Sáke asszony jelentésében szereplő kérdéssel, hogy esetlegesen milyen osztályokat lehetne felállítani. Úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú a források koordinációja. A, miért is van itt a stratégiai kommunikációs osztályról valaki a mai napon, amikor kultúrál van szó? Ennek megvan az oka, koordináltam a delegációkat, megszereztem az inputokat, felmérjük, hogy mi a helyzet, mi végezzük a koordinációt, támogatást tudunk így adni a delegációknak, és ahogy a prezentációm elején mondtam, a kulturális aspektus és dimenzió prioritást élvez az összes szakpolitikában. Úgyhogy ezt a munkát végezzük. Koordinálásról van szó, nem csak jó magam, a delegációk maguk is koordinációs tevékenységet végeznek a helyszínen. Regionális találkozókat szerveznek például a kulturális konzulok számára. Nem csak projektekről beszélnek, hanem Oroszország esetében említettem is, hogy fontos közös aggályos problémákról is beszélnek, például az Európai Kulturális Központok státusza, az orosz hatóságok fellépése, ideiglenes hangszerek importja, csak néhány példát akartam említeni. Intézményeken belül, intézmények között koordináló munkát végzünk. Fölmerült egy kérdés, a bizottsági főigazgatóságokkal tájékoztató bizottságot állítottunk föl a külügyi szolgálat részéről, és a következő ülésünk egyik napirendi pontja lesz a kultúra, és meghívjuk a kulturális és oktatási főigazgatóságot erre a találkozóra. Már is rátérnék Sáke asszony első kérdésére, hogy látjuk mi a kultúrát. A kulturális diplomácia fontos része az általános diplomáciai munkánknak. Ezért dolgozunk együtt az érintett főigazgatóságokkal az említett bizottságunkban. A delegáció kérdésére visszatérnék. Amikor azt mondják, hogy minden delegációban kell, hogy legyen egy kulturális konszul, vagy képviselő, vagy megbízott, vannak kisebb delegációk, például Bolíviában, aztán vannak nagyobbak, a Washingtoni például, aztán vannak tényleges kulturális konzulok is. A valóság az, hogy kisebb delegációknál vannak olyan megbizottak, akiknek kettős feladata van, és végzik a kulturális koordinációs munkát is. Pekül asszony rákérdezett a filmekre. 50 választ kaptunk 50 delegációtól. 37 delegáció szervez európai filmfesztiválokat, igazán nagy mértékű fesztiválokat is, úgyhogy támogatják az európai filmipart harmadik országokban is. Hálózatok itt hagyok egy táblázatot, 20 másolatot, 20 példán készítettünk ebből. Nagyon sok delegáció együttműködik a helyi kulturális intézménnyel. A munka folyik, és szívesen számolok erről be önöknek a jövőben is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos meghívjuk majd még egyszer. Most pedig megadom spanyol kollégánknak a szót, hogy adja meg Dujardin úr kérdésére a szót, a választ. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogy az új kormányfő Spanyolországban mit fog tenni, ezt még nem tudjuk, de leginkább arról olvasunk, hogy a kultuszminisztériumból államtitkárságot fog csinálni. És valóban úgy hiszem, hogy lehet, hogy Etnámit is bevonják, hiszen Spanyolországban különböző autonóm régiókra épül, többek között a kultúra világa is, nem centralizált az ország. Tehát lehet, hogy az oktatási miniszter feláll majd a kultúra ügyért is is, de biztos, hogy ő a miniszterelnöknek tartozik elszámolással. Az a cél tehát, hogy jobban szervezzük meg a, a Cervantes intézetek működését külföldön, amelyek a spanyol kultúra és nyelv terjesztését, oktatását szolgálják, de lehet, hogy ez a külügyminisztérium hatály alá kerül majd. Köszönöm szépen! Düzsárdán úr, hát ne panaszkodjunk egész addig, amíg nem tudjuk, hogy nem lesz kevesebb a támogatás. Legyen optimista, és bízom benne, hogy a spanyolok a jövőben is nagyon kultúrált nemzet lesznek. A lengyel elnökség nevében megadom az elnök asszonynak a szót, tessék parancsoljon. Bardzo dziękuję komitetowi. Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Meg szeretném köszönni ezt a rendezvényt, amely kitűnő lehetőséget kínált számomra is arra, hogy részt vegyek az eszmecserében. Hallottuk már, hogy a mai világban a modern technológiák, a növekvő mobilitás és a kommunikáció meghatározza a mai világot. És ez az úgynevezett eh, szelíd erő, vagy a soft power terjedését eh, támogatja a kultúra, a népek közötti párbeszéd. Elengedhetetlenek egy eh, sikeres külpolitikában, sok dimenzióban. A fenntartható fejlődés, a demokratizáció és a biztonság területén. A kultúra területén való együttműködés, a gondolat eh, gondolatok cseréje fontos ahhoz, hogy a saját kultúránkkal is foglalkozzunk, kreativitását és életszerűségét megőrizzük, és ilyen módon vonzó és versenyképes maradjon. A külpolitikában, az Európai Unió külpolitikájában is meg kell, hogy jelenjen ez a modern gondolkodásmód. Ez a mai vita ezt a célt szolgálja. Az Európai Unióban ezek a célok nagyon fontosak, és különösen fontos, hogy a Kulturális Szakbizottság Ford foglalkozik velük. 2010. novemberében a tanács határozatot hozott az Európai Kulturális Menetrendről, ágendáról, és azóta a kultúra támogatása az Európai Unió nemzetközi tevékenységének három fő pillére közül az egyik. A tanács több éves munkatervében kultúra területén elfogadtuk ezeket az intézkedéseket. A 2008-2010-es munkaprogramban az UNESCO 2005-ös megegyezéséről beszélünk, a kulturális önkifejeződési eszközök sokszínűségéről szól ez az UNESCO megállapodás, de nem csak erre koncentrálunk, hanem Novemberben, 2008. novemberében a tanács következtetéseket hozott a kulturális sokszínűség támogatása és az unió külügyi kapcsolataiban a kulturális kapcsolatok eh, előbbre vitele érdekében. Ezt elfogadta a tanács. Ezen felül pedig az Európai Unió fejlesztési politikájában is fontos szerephez juttatjuk a kultúrát. 2011-2014 között konkrét intézkedéseket foganatosítunk a kultúra támogatása érdekében. A magyar elnökség alatt Pécsett idén júniusában tartottunk ez e, egy első ilyen találkozót, ahol a globális, a regionális és a helyi perspektívát vettük figyelembe. A lengyel elnökség is Lublinban, októberben tartott egy ilyen rendezvényt. Itt a diplomácia lehetőségeivel foglalkoztunk, különös tekintettel a kultúrdiplomáciára. Kik vettek itt részt? Nem csak sok tagállam, köztisztviselői, hanem a tudomány képviselői is. De képviseltette itt magát Lublinban tehát az Európai Bizottság a fő igazgató személyével, Maria Kokonel. Kokonen pedig az Európai Külszolgálatot képviselte, és Anna Paula Laborinyó is jelen volt, aki a Nemzeti Kultúrintézetek eh, hálózatának elnöke, az Európai Unión belüli kultúrintézetekről van szó. Ezen felül pedig Sáke asszony videó üzenetben köszöntötte ezt a eh, Lublini találkozót. Köszönöm Sáke asszonynak ezt a videó üzenetet. Ez a találkozó nagyon fontos szerepet játszott, ahol az együttműködésről, minden európai szereplő együttműködéséről tudtunk beszélni az új Lisszabon utáni valóság keretein belül. Praktik, gyakorlati példákról is hallottunk, amelyeket a civil társadalom helyi szinten ragadhat meg. Lublin városának projektjei voltak ezek, a keleti partnerség keletén belül tett programok ról beszéltünk. Ezen felül pedig az első független jelentést is bemutattuk a civil társadalom helyzetéről és a független kultúra helyzetéről Fehér Oroszországban. Lehetőségünk volt arra, hogy kihangsúlyozzuk, hogy milyen fontos a kultúrpolitika és a tá- civil társadalom támogatása közötti kapcsolat, ezen felül pedig a kultúra demokratizációs folyamatban játszott szerepéről is beszéltünk a lengyel elnökség utalni szeretne a kultúra fontos szerepére, melyet a együttműködésben, a nemzetközi együttműködésben játszik. Feltérképeztük azokat a lehetőségeket, amelyek a keleti partnerség struktúráiban jelennek meg. A kulturális együttműködés kérdései ezen felül azon konferencia súlypontját is képezték, amelyek a mobilitás keleti komponensével foglalkoztak. Minnyáján tudják, ez a júliusi Varsói konferencia volt. A konferencia sok résztvevője keleti szomszédállamaikból jött, és először nyílt lehetőségük arra, hogy az európai mobilitás támogató programokkal megismerkedjenek. Ezt az ajánlást a Varsói csúcs zárónyilatkozatában is megismételtük. A Dán elnökség ezen intézkedéseket pedig folytatni fogja. Azt tervezi a Dán soros elnökség, hogy a kulturális ügyekért felelő és a kulturális külkapcsolatokért felelő köztisztviselőket meghívják. Hogyha pedig meggondoljuk, hogy milyen közel állnak kultúráink egymáshoz. És ugyanakkor azt is látjuk, hogy milyen másként fejlődnek a keleti partnerség országai, akkor belátjuk, hogy milyen fontos, hogy az aktuális jelenségekkel is foglalkozunk, például a földközi tenger térségében. Úgy gondolom, hogy a kultúra szerepe a kül kapcsolatokban egyre nagyobb jelentőséggel bír. Tehát mindenkinek biztosítani kell, hogy e szép szavakat konkrét tartalommal is megtöltsük, politikai programokat határozzunk el, amelyek hosszú távon végrehajthatóak, sokrétűek és átfogóak. Nagyon fontos, hogy ezeket az intézkedéseket foganatosítsuk. Hálával tartozom az Európai Parlamentnek a mai ülésért. Azt hiszem, hogy intézményeink közötti együttműködésünket mélyítjük el, annak érdekében, hogy az Európai Unió kultúráját elmélyítsük. Köszönöm szépen. Nos, a Kulturális Szakbizottság látogatása során Lengyelországban megállapítottuk, hogy Lengyelország milyen aktívan vesz részt a kultúrpolitika és a kulturális kapcsolatok kialakításában. Önöknek nagyon sok szomszédjuk van a keleti térségben, ezért őszintén remélem, hogy egyénileg válaszolni tudnak ezekre a kihívásokra, ki tudják terjeszteni ezeket a megközelítéseket ezekre az országokra, hiszen önök az év végén már nem lesznek tanácselnökök, de ennek ellenére mindazt, amit most elindítanak, folytatni tudják majd, és a dánok biztos segítik önöket majd. Most pedig megadom a bizottság képviselőjének, Szuha főigazgatónak a szót. Tessék, parancsoljon. Thank you very much, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor Dujardin urat látom itt, eszembe jut egy találkozó, amin három héttel ezelőtt szerencsém volt részt venni. Ő koordinálta több tucat európai kulturális személyiségnek a találkozóját Barroso úrral, az Európai Bizottság elnökével. És volt egy egyhangú üzenete e személyiségeknek a bizottság elnöke irányában, mégpedig az az üzenet, hogy Európa válságban van, elnök úr, de ami nincs válságban, ami nagyon erős, ami a legfontosabb eszköz, a legfontosabb aktíva, vagy jószág, az az európai kultúra. Befelé is, kifelé is. Tehát a kultúra, a kulturális potenciál kihasználásának belső módjairól. Holnap lesz szó az ön szakbizottságában, Pakasszony, és biztosunk el fog jönni, hogy az új európai programot ismertesse. Most pedig arról folytatunk vitát, és nagyon nagyra értekelem ezt a nagyon aktuális témájú közmeghallgatást azt beszéljük meg, hogy az európai kulturális potenciált a külső kapcsolatokban miként tudjuk felhasználni. Nagyon sok minden zajlik egyszerre, nehéz ezekről mind beszámolni. Nem akarom megismételni a külügyi szolgálatos kollégámnak a beszámolóját, kiváló listát tárt önök elé, amiről talán nem esett még szó, az a kibővítési tevékenységek, ahol a bővítési főigazgatóság nyújt támogatást, a jubjanai folyamat, a jelölt államokkal, a balkáni országokkal való együttműködés. Csodálatos, fantasztikus ez. Karolina néhány másodperccel ezelőtt azt említette, hogy az EU elnökségek miként vesznek részt a munkában. A magyar elnökségről, a lengyel elnökségről beszélt, de hadd tegyem hozzá, hogy a korábbiak, a 2008-as francia elnökség is nagyon fontos volt, a tanácsi konklúziókkal e témában. Hadd említsem a következő, a Dán elnökséget, amely a külső kapcsolatokat a kulturális ágenda középpontjába helyezi. Tehát egy csomó minden zajlik felvetődik a kérdés, hogy Gottfried Wagner miért van itt, a More Europe kezdeményezéssel, Sálke asszony miért készítette ezt a rendkívül fontos jelentést. Nem azt jelzi mindez, hogy miközben sok minden zajlik, még mindig lehetne egy csomó mindent tenni. Úgy gondolom, hogy a polgári társadalmat, a civil társadalmat meg kell hallgatni, oda kell figyelni rájuk, mert ők több lépéssel előbbre előre járnak nálunk, és a One Europe kezdeményezést nagyon komolyan figyelembe kell venni. Gratulálok Gottfried Wagner úrnak. Mindez nagyon fontos hasznot hajthat, és hogyha összefoglalom azt, amit hallottunk az európai parlamenti képviselőktől és a szakértőktől, úgy gondolom, hogy egy dologban minnyáján egyetértenek önök, mégpedig abban, hogy szükség van egy stratégiára, szükség van az együttműködésre, szükség van a koordinációra, szükség van a láthatóságra. Tehát ezeken a területeken lehet előrelépni. Rendkívül fontos ez a jövő szempontjából, és most nem az elkövetkező évtizedről beszélek. Szeretném, hogyha ezt a teret sikerülne a jövő évben, vagy a jövő utáni évben betölteni. Nagyon nagyok a kihívások, de nagyon nagyok a lehetőségek is. Úgy gondolom, hogy ha azt, amit az Európai Bizottság tesz, adaptáljuk a civil társadalmi kezdeményezéshez, az Európai Parlament kiváló jelentéséhez, az itt elhangzott kiváló gondolatokhoz, hogyha sikerül ezt az előre lépést megtenni az Európai Bizottságnak a parlamenttel együtt, és leginkább a kulturális szektor, az európai kulturális szektor bevonásával, a civil társadalom bevonásával úgy gondolom, hogy óriási kontribúciót tehetünk az Európai Unió jövőjéhez, illetve az Európai Unió külső kapcsolatainak előmozdításához. És amikor külső együttműködésről beszélek, lehet, hogy hallottunk már a kulturális diplomácia kifejezésről, meg a soft power-t is emlegettük. Szerintem a legfontosabb az az egyenlőség alapján való csere, tapasztalatcsere, nagyon fontos az is, amit tanulhatunk másoktól, és akkor exportálhatunk nekik is, ha odafigyelünk rájuk. Persze csomó mindent eh, exportálhatnánk, de egy csomó mindent meg kell hallanunk is csak ebben az esetben fognak bennünket komolyan venni. Egyenlő partnerként kell fellépnünk, ez esetben tiszteletet is fogunk kapni. Úgy gondolom, hogy ezek azok a hangsúlyok, amelyek mentén az Európai Bizottság a parlamenttel, a tagállamokkal és az összes kulturális belé szerepvállalóval együtt akar működni. Köszönöm szépen, Szuha úr. Most pedig a konklúzióhoz érkeztünk. Az elnöknek mindig le kell vonnia a konklúziókat. Mindenek előtt köszönöm mindenkinek a szakvéleményét. Köszönöm, hogy előmozdították a gondolkodást. Köszönöm, hogy nem feledkeztünk meg a művészekről ugye ő adta a gondolatot, az ötletet ehhez. Köszönöm úgy gondolom, hogy a civil társadalom nagyon fontos, de a művészekről se feledkezzünk meg. Európa, a több Európa számára eh, nagyon fontos, hogy mindezekről az aspektusokról ne feledkezzünk meg a vitában. Eh, két eh, további kezdeményezés van. Az egyik már régóta létezik, a másikat most hozzák létre fontos, hogy együttműködjünk, szükségünk van a többiekre is, tudnunk kell, hogy mit jelent embernek lenni, kultúrát jelenti ez, és nem mindenhol tudják ezt. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak, az elnökségnek, a kollégáknak, akik itt voltak, többen, mint vártam, és úgy gondolom, hogy jó, hogy ezt csináljuk, most lezárjuk ezt a témát, ha maradni akarnak, akkor egy fél órás eszmecsere lesz most az Európai Fesztivál Szövetségekkel. Hogyha van kedvük, maradjanak, hogyha menniük kell, akkor menjenek, és kérem, hogy ezt lassan, csendesen tegyék, mert sietünk. Két percet adok most azoknak, akik ki szeretnének menni. Our final agenda item today. Végső napirendi pont, eszmecsere az Európai Fesztivál Szövetség képviselőjével, Sartli Éve. Ez egy rendkívül fontos művészeti fesztivál szervezet, és a kulturális szempontból is rendkívül fontos. 1952-ben Denis de Ruzsman alakította. 60 éves lesz jövőre. Arról beszéltünk ma délután, hogy mi is a szerepe a kultúrának az EU külügyi szolgálatában. Úgy gondolom, hogy most egy konkrét példát fogunk arra kapni, hogy a művészet, a kultúra hogyan tudja összekapcsolni a szomszédos országokat. Catherine Deventer van itt jelen, az EFA főtitkára, főtitkárságáról, és be fog számolni a szervezeti munkáról. Catherine, önni a szó. Thank you, honorable. Köszönöm, tisztelt elnök asszony az Európai Parlament tisztelt képviselői, kedves kollégák itt mögöttem is. A kérdés az, hogy The question indeed is... A kérdés az, hogy milyen, a, milyen szerepel a kultúrának a társadalomban, az Európai Parlament és az Európai Unió milyen szerepet játszhat ebben a keretben. A prezentációm konkrét példa arra, hogy a szektor hogyan működik európai fesztiválokról fog beszámolni. A fő kérdés az, hogy a fesztiválokat hogyan lehetne hatékonyabban kihasználni a hozzáférést a hallgatósághoz, az üzleti élethez, európai fesztivál programok, Európa, a fesztiválokért fesztivál az Európa, ez a keretprogram vonja össze napról napra összekapcsolja a polgárokat a fesztiválok, bizonyos helyre korlátozódik, bizonyos időre európai identitást ad, egy Dovkorottól, Esztorilig, Bergentől, Aténig, Montenegrótól, Brüsszelig. Ezeken a helyeken mindenki otthonra talál, Jelenleg az EU lakosságának csak 5%-a vesz részt az európai ügyek vitájában. Az EU választásokon, a szavazásokon a részvétel 79-ben 62%-os volt, viszont 2009-ben csak 43%. Úgy tűnik, hogy Európa maga mögött hagyta a polgárokat. Például az 2013 az Európai Polgárság éve, de ebben a programban egyáltalán nem szerepelnek a kulturális dimenziók. Paradox mindez. Második megjegyzésem. Mindig is volt és lesz nemzetközi művészeti fellépít, fellépés, nemzetközi együttműködés, koprodukció, művészek határon átnyúló munkája, mobilitása, ezek a művészek mindennapi életét jellemzik. És természetesen ebbe beilleszkednek a fesztiválok. Ugyanakkor, ahogy a Ma délután a migrációról szó volt, tehát az Európai Unió határain kívülről Európába érkező kulturális tevékenység is rendkívül fontos. És Catherine Ashton úgy tűnik, hogy még mindig nem tartja illetékesnek az EU külügyi szolgálatát az európai image-nek a világban történő promotálására. Harmadik megjegyzésem. A fesztiválokon az élet minden területéről találkoznak az emberek. Az interkulturális párbeszéd valóság, amit a kulturális szervezeteken, megmozulásokon, fesztiválokon tudunk nyomon követni, akár koncerteken, vagy akár utcai rendezvényeken. A populizmus, a nacionalizmus és a sajnálatos módon növekszik, és ez összekapcsolódik a megszorító intézkedésekkel. Nincs szolidaritás, nincs érzelem, nincs kultúra. Hol is maradt itt Európa? A közvetlen gazdasági hatására a kulturális rendezvényeknek, a fesztiváloknak konkrét bizonyítékok vannak. Munkahelyet teremt és növekedés serkentenek a fesztiválok, ezt tudjuk. Új tanulmányok azt mutatják, hogy az indirekt hatása a kulturális kezdeményezéseknek az egészségügyre, a szociális képességekre sokkal nagyobb, mint ahogy azt a közvetlen hatások területén látjuk. Nemrég ez egy konferencián konkrétan el is hangzott. Az Európa 2020-as intelligens, fenntartható és befogadó növekedésre vonatkozó terv ebben a tervben kultúrának is meg kellene találni a helyét. Vagy Európa nem is követi ezeket a trendeket? A fesztiválok részt vesznek nagynevű művészek is, és a média figyelemnek köszönhetően széles köröket elér, és ezért üzeneteket tud közvetíteni fiataloknak, idősebbeknek is. Ugyanakkor a helyi, régiós és nemzeti szinten a politikusok inkább fogadásokon, gálákon találkoznak, de nincs igazán közvetlen kapcsolatuk a fesztiválok vezetőivel. Ugyanakkor Brüsszelből Európa újfajta kulturális kapcsolatokat kíván kihasználni, kialakítani, és keresi a közvélemény alakítókkal a kapcsolatot. De nincsenek ilyen vezetők. Hol is lehetne széles körben szólni az emberekhez? Miért nem használja ki Európa a fesztiválokat? A fesztiválokon művészek vesznek részt, innovációs, kreatív koncepciókat tudnak közölni, például az Európai 2020-as agendát is tudnák támogatni. Ugyanakkor ezekben a szakpolitikákban a művészek, a kultúra nem szerepelnek. Miért is? Amennyire mi tudjuk, vagy legalábbis amit erről hallottam, a kreatív ipari vállalkozások és a kultúrát mindig a non-profit szektorba sorolják európai szinten. Beruház, befektete Európa ezekbe a szektorokba. Ne felejtsük el, hogy van kultúra és van kulturális vállalkozás. Most nézzük meg egy tényleges kulturális programot. 800 fesztivál kér EU támogatást évről évre. Ezek mind hajlandók európai keretbe illeszteni tevékenységüket. Néhány ezek közül rendkívül sikeres. Viszont a siker szintje az csak 8%-os. Tovább és hosszasan beszélhetnénk arról, hogy milyen demokratikus, befogadó szerepe van a kulturális szektornak, és hogy a szakpolitikák nem tükrözik ezeket a tudásokat. Most tudom, hogy nagyon egyszerű az a kép, amit fölfestek. De ne értsenek félre, tudjuk, hogy a kultúra önmagában nem tudja az összes eh, kihívást eh, megoldani, de hát nem is ez a feladata, sőt a kultúrának nem kellene átvennie a sikertelen politikának a szerepét. De ma délután nagyon sokszor hallottuk, hogy meg kell, hogy értsük egymást, tudnunk kell, hogy a művészet, a kultúra mennyire erős, és mennyire hozzá tud járulni az integrációs folyamatokhoz, de azt is tudni kell, hogy mire nem képes a kultúra. Egy fesztivál politika a következőket kéne, hogy tartalmazza. Olyan feltételek megteremtése, ahol a fesztiválok sikeresek lehetnek. A fesztiválok dinamikájának kihasználása, láthatóság. A fesztiválok pozitív energiába terelése. Több száz fesztivál kerül megszerzésre évről évre városokban, régiós szinten. Aztán mi legyen az EU szerepe ezeken a fesztiválokon? mik az alap kiindulási pontjai minden kulturális szakpolitikának, és ez a fesztiválokra is igaz. A művészek szerepe. Minden probléma, minden fesztivál lehetőséget kell, hogy adjon a kreativitás megjelenésére. Egy ausztrál művész nemrég azt mondta, hogy a művészetet és a művészeket föl kellene használni, hiszen hozzá tud járulni a gazdasági fejlődéshez, az idegenforgalom fejlesztéséhez. Olyan feltételeket kell kialakítani, amelyek alapján a tényleges értékeket képviselő vállalkozások nem maradnak elszigeteltek. Biztosítsuk azt, hogy megfelelően szolgáljuk a művészek jogait. A fesztivál az lehetőség, de felelősség is a művészekkel és a hallgatósággal szemben is. Fontos, hogy a fesztiválok felhívják a figyelmet arra, hogy gondolkodjunk, hogy készen álljunk a meglepetésekre. Az Avignoni Fesztivál vezetője azt mondta, hogy a fesztivál koncepcióját föl kell tartani azért, hogy a kreativitást, a nemzetközi szintű innovációt támogatni tudjuk és a művészeknek meg kell adni a lehetőséget a projektek megvalósítására, amelyeket normál intézményi keretek között nem tudtak megvalósítani. A második megállapításom tehát az, hogy művészi felelőssége van a fesztiváloknak. Mielőtt az EU szerepére átérnék, egy példáról szeretnék beszámolni, ahol úttörő szerepet játszanak a fesztiválok és a művészek az asszony is említette ezt a példát. 52-ben Igor Merkevics, egy művész, és Jenny Dosman filozófus állította fel ezt a szövetséget. Ez a legrégebbi olyan hálózat, amely a fesztiválokat keretbe foglalja. Több mint 111 fesztivált fed le a szövetség. Határon átnyúló az együttműködésünk, európai, nemzeti, régiós szinten. Pénz mindig is kevés lesz, ezt tudjuk az EU-nak illetékessége és felelőssége is van az európai kulturális különbség fenntartásában. Az európai polgárság felfogását kell, hogy erősítse, arra a kérdésre kell választ adni. Tehát nem csak arra, hogy hogyan tudjuk megmenteni Európát, hanem azt is fel kell tennünk, hogy miért én arról szeretnék beszámolni, hogy hogyan lehet hatékonyabban felhasználni a fesztiválokat a demokratizálás útján. Elnök asszony, konkrét programot javaslunk, Európa a fesztiválokért, fesztiválok Európáért. A program célja a fesztiválok aktívabb részvétel és kihasználása, a kulturális dimenziók hangsúlyozása. Pozitív energiát kívánunk kreálni több száz fesztivál kér támogatást, de mindig csak néhányan kapnak. A fesztiválok az európai integrációs folyamat részét kell, hogy képezzék. Több eleme tartalmaz a program, az output a legfontosabb output, egy könyv kiadása az európai fesztiválokról két évente két célcsoportja lenne, az európai fesztiválok a címe és egy európai fesztivál díj. Pozitív eredményeket tud hozni a fesztiválok és az Európai Unió számára is ez a program, hiszen sok fesztivál a dinamikus folyamatok részévé tud válni, helyi hálózatok tudnak kialakulni ennek következtében ezek lesznek a tehát a nagyobb, jelentősebb, de a kisebb fesztiválok is szerepet tudnak kapni. Európa imázsát lehet majd megerősíteni számos fesztiválon. A fesztiválokat Európa közelébe lehet hozni, és Európát is a polgárokhoz közel lehet hozni a fesztiválok segítségével. Az Európai Parlamentben és a tanácsban a költségvetési viták során az új európai programok, amelyekről ma délelőtt Vasszilió biztos asszony számolt be, Szeretnénk azt kérni elnök asszony, hogy a képviselők az elnök asszony segítségével támogassák a mi felhívásunkat, hogy pilotaprogramok alakulhassanak ki, és ezeket az Európai Fesztivál Szövetsége közösen lehessen megvalósítani. A EU kulturális programok következő generációjának kialakításában szívesen részt veszünk, és azt kérjük, hogy a kultúrának nagyon fontos szerepe legyen egyben az új időszakban, főleg a nem profit orientált vállalkozások esetében. A művészetet és a kultúrát teljes mértékben el kell fogadtatni a regionális fejlesztési alapok tekintetében. És a képviselőket szeretnénk felhívni arra, hogy a helyi, hazai fesztiválokon vegyenek részt, és a nemzeti minisztériumoknál is érjék el a támogatást a kulturális vállalkozások érdekében, hiszen a kulturális élet a városokban, a régiókban történik. Végül mindannyiukat szeretnénk meghívni az Európai Fesztivál Szövetség 60. évfordulójára, amit Norvégiában, Bergenben fogunk ünnepelni. Természetesen Szívesen fogadom a kérdéseiket, és a meghallgatás követően írásos dokumentációt is ki tudok osztani az érdeklődőknek. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az érdekes előadást. Nagyon sietősen adta elő, érthető módon, de remélem, hogy mindenki ért ezt, értette ezt. Európa fesztiválokért, fesztiválok Európáért, ez lesz a kiáltvány neve, és én már alá is írtam ezt. Minden koordinátor itt van. Ezért utalni szeretnék arra, hogy a következő költségvetési évben egy kísérleti programot, egy pilot programot folytatunk ezen az éven, ebben az irányban Europe for Festivals, Festivals for Europe lesz a címe. Olyan lesz ez, mint a Lux prize hogy olyan embereket találhatunk majd meg ezzel a programmal, akiket különben nem érünk el, és ezeket eh, Robert Schumann víziójáért eh, lelkesíthetjük majd fel. Csodálatos elképzelés ez. Nyilvetelszony is a munkatársai dolgozták ki, azt hiszem, hogy foglalkoznunk kell ezzel, ma már nem lesz időnk erre, nem is hiszem, hogy egyetlen kollega is merne kérdezni, hogy mondom, hogy remélem senki nem kérdez, de hát köszönöm szépen önnek, hogy eljött, köszönöm mindenkinek, megszívleljük, amit mondott, és legalábbis a következő költségvetési tárgyalás során és a kulturális program tárgyalásai során foglalkozunk ezekkel a felvetésekkel. Köszönöm szépen mindkettejüknek, és köszönöm a többieknek is. Ezzel a mai napirendet lezártuk, és a koordinátorok ülésére térünk rá a többiek pedig, hogy is mondjam, töltsék kellemesen az estéjüket, de a termen kívül.